tartunk ma. Van még némi bejelenteni valóm, csehül fogom felolvasni. Megkaptam első olvasatban a tanács véleményét. És a nevek a jegyzőkönyvben szerepelni fognak. Három hónapos időszak holnap indul, szeptember 30-án tehát